Good afternoon, my dear colleagues. Jó napot kívánok, kezdem. Welcome back after holiday. Mindenkit köszöntünk a nyaralás után. Remélem, hogy mindenki nagyon jól felkészült a mai ülésre, és kipihente magát. Elküldtük a napi rendet még augusztus 3-án, és itt van mindenkinek a fájljában is, úgyhogy ha szükségük van rá, Nos, hát a mai ülésünket az interneten is közvetítjük, és csak annyit szerettem volna elmondani a kollégák számára, hogy elektronikus szavazásunk lesz ma, úgyhogy kérjük, hogy a hearing, a meghallgatás után mindenkinél legyen itt a szavazókártyája. A weboldalunkon közé tettük a július 4-e ülés, illetve a július 12 és 13 ülések jegyzőkönyveit, amennyiben nem lesznek megjegyzések a mai ülés végéig, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni. Miután nagyon sok munkánk van a mai napon, nagyon intenzív a napi rendünk, ezért azonnal rá is térek a számövőszék tagjainak megerősítésének kérdésére. Ezzel Lazar úrat szeretném itt most köszönteni, én mindig, amikor önre nézek, akkor a mentesítési eljárás jut az eszembe, de hát ma nem ez lesz a témánk. Azért találkozunk, mert meg kell vitassuk az ön mandátumának meghosszabbítását, illetve megújítását. Jelentés tevünk következik, Igor Soltész úr. Először ő neki adom meg a szót, és aztán, hogyha bárkinek kérdése van, akkor már most jelezze nekem, és akkor eh, egy listát fogok összeírni. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony! Itt vagyunk, visszatértünk a rendes kerékvágyásba. Ami engem illeti, amikor Lazaró úrra nézek, akkor én is valami konkrét dologra gondolok, a közbeszerzésre például, és arra, hogy eh, hogyan tudnánk a számövőszéket eh, egy nagyon hatékony európai intézményé tenni. Nagyon röviden szeretném bemutatni a jelöltünket. Igaziból semmi újat nem tudok róla mondani, hiszen az Európai Számvevőszék tagja már 2010 óta, és korábban Cipruson dolgozott, még 2010-ig, és aztán még azt is el tudom mondani róla, hogy 89-től 99-ig a ciprusi adóhivatalnál vezetőbeosztásban dolgozott, és nagyon sok más részletet is megtudhatunk az önéletrajzából. Miután megnéztem az önéletrajzát, és tudjuk azt is, hogy milyen munkát végzett az Európai Számvevőszéknél, ezért azt tudjuk mondani összességében, hogy az ő függetlenségéhez nem fér kétség, nagyon jól tudunk együttműködni az ő személyével, az elmúlt néhány hét, hónap, illetve év során ez mindenképpen kiderült már, úgyhogy én úgy gondolom, hogy rögtön meg is adhatjuk neki a szót, hogy a jövőjéről mm, beszélni tudjon. Elnök asszony, kedves jelentéstevő úr, görögül fogok beszélni, és aztán majd angolul fogok válaszolni a feltett kérdésekre. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Engem a ciprusi kormány másodszor is jelölt, és most szeretném kérni az önök hozzájárulását annak érdekében, hogy második mandátumomat is megkezdhessem az Európai Számvevőszéknél. 2010 novemberében jelöltek, 2014 januárjáig dolgoztam az A és aztán a B részegeknél. Ezek a területek, a felelősek a költségekért, illetve a kiadásokért és ezeknek a kezeléséért jelentéstevője voltam. 2014 óta a számvevőszék elnökének kérésére, illetve kollégáim kérésére kijelöltek az Európai Uniós költségvetés témájára. Sajnos a görög nyelvű tolmácsok nem tudják követni a felszólalót. Tehát jelentéstevője vagyok az éves jelentésnek, a mentesítési eljárásnak, illetve a gazdasági és pénzügyi kezelés kérdéseinek. Nagyon nagy kihívások vannak a munkámban, de úgy gondolom, hogy a munkám rendkívül érdekes és számomra kielégítő. A, kielé, ki, a az együttműködést kellene javítanunk, úgy gondolom, hogy ez egy fontos kihívás előttünk, és ezt a párbeszéden keresztül gondolom megvalósíthatónak. Másodszorban úgy vélem, hogy figyelembe kell venni mindenkinek az érdekeit, akkor, amikor az audit eljárásokat végezzük, illetve olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek a különböző tagállamoktól érkeznek. Harmadsorban az éves jelentést tovább kell fejleszteni, hogy valóban hozzáadott értéket képviseljen, és negyedsorban pedig fontos lenne, hogy az Európai Bizottsággal is megállapodásra jussunk a hiba százalékok megállapítása kérdésében a közbeszerzési eljárásoknál. Nos, természetes az, hogy nem azonos álláspontról indulunk, de mégiscsak egy közös nevezőre kellene valahogy jutnunk. Fontos lenne az is, hogy gyorsabban tudjuk elkészíteni a jelentésünket, ehhez pedig az Európai Bizottsággal való együttműködése van szükség. A 2015-ös éves jelentést október 13-án fogjuk majd megjelentetni, tehát nagyjából egy évvel korábban, mint ahogyan az eddig általában volt. Nagyon örülök annak, hogy együtt tudunk működni, fontosak számomra a bizottsággal és más kollégákkal való a kapcsolatok is. Én úgy gondolom, hogy remélhetőleg folytatni tudjuk a párbeszédet, az eszmecserét önökkel is, hogy az éves jelentést megfelelő irányba tudjuk tovább fejleszteni. Elég nagy tapasztalatom gyűlt most már össze a számvevőszék munkájával kapcsolatban, ugyanis részt veszek különböző jelentések elkészítésében. Ez egyébként igen nagy százalékát kiteszi időmnek, és a széknél. az ANO jelentés elkészítésében is az utóbbi időben vég, részt vettem. A számvevőszék átszervezése jelenleg a cselekvőképességre helyezi a hangsúlyt. 2016-tól kezdve a CA szekció, az ötös rész, valamint a négyes fejezet lettek a legfontosabbak számomra. Az ötössel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy itt készítjük el az éves jelentéseinket, és ezen keresztül folytatni fogom a munkámat az éves jelentésekért felelős számvevőszégi tagként is, ezen kívül pedig egy speciális jelentés elkészítésében is részt fogok venni, amelyet majd novemberben fogunk közzétenni. Ennek pedig a témája az Európai Bizottság, illetve az Európai bizottság különböző összetételeivel kapcsolatos jelentés a pénzügyi rendelet reformjának vetületében. A munkám mindig csapatmunka eredménye, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a kollégák támogatnak engem a számvevőszéknél, akár a teljes kollégáim testületére gondolok, de természetesen a családomra is. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását. Az Európai Unió jelenleg igen nagy kihívások előtt áll, Éppen ezért arra van szükség, hogy erőfeszítéseinket megduplázzuk, hogy konkrétabb eredményeket tudjunk elérni a költségvetés kezelése területén is. Ehhez pedig politikai célok megvalósítása szüksége, hiszen ezeken keresztül tudjuk um, az állampolgárok elvárásait megvalósítani. Fontos az adóforintok um, minél hatékonyabb um, meg uh, elosztása és egy rigorózus uh, gazdasági költségvetési fegyelem kialakítása számvevőszéki tagként továbbra is függetlenül kívánom elvégezni a munkámat, kritikus leszek akkor, amikor ez, erre szükség lesz, és még egyszer köszönöm szépen előre is az önök kérdéseit. Evkaristo, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen önnek. Elnézést a tolmácsok tól kiváló volt, a, elnézést a tanácsoktól, hogyha gyorsan beszélt az előadó, a cseh tolmácsolás minden esetre kiváló volt. Nekem is lesz majd néhány kérdésem, de először kollégám Ajála Szender asszony szeretne, vagy ki szeretne először kérdést feltenni? Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek, és köszönöm a kollégáknak is, az Európai Bizottsági kollégáknak, a titkársági ö, kollégáknak, és üdvözlöm sok szeretettel a kollégákat is a nyári szünet után. Most mindenki kipihente magát, és így frissen és üdén kezdi el újra a munkát. Ami a számvevőszék tagjainak kinevezését illeti, ez nagyon fontos feladat. Lázaro úrral kiváló volt az együttműködés mind a nehéz, mind a kevésbé nehéz időkben, főleg összefüggésben a DASZ-szal és az éves jelentésekkel. Ő mindig nagyon konstruktív volt, és persze mindig nagyon szigorú mércét állított, Mégis emellett is sikerült más opciókat, lehetőségeket felmutatnia. Teljesen világosan elmondta, hogy a számvevőszék mindig nagyon komoly partnernek tekintett bennünket. Az eszmecseréink során a program iránymutatásokat egyre inkább sikerült közelíteni egymáshoz, illetve az európai intézményeket közösen sikerült fejleszteni a parlamentet, tanácsot, bizottságot. Kérdésem, hogy van-e valamilyen gondolata, ötlete azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk közeledni egymáshoz jobban, anélkül, hogy a számvevőszék függetlenségét fel kellene, hogy adja. Aztán, ami a számvevőszék reformját illeti, amikor is arról volt szó, hogy eredményorientált értékelésre sikerüljön sort keríteni. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, és ön is mondta már, e, említette ezt már, úgy gondolja-e, hogy a számvevőszék az új reformok után megfelelő kapacitásokkal rendelkezik-e ahhoz, hogy jelentéseket készítsen a e, pénzügyi igazgatás eredményeiről, de ennek függetlennek kell lennie. Nem szabad, hogy ez a számvevőszék egy tagjának politikai véleményét tükrözze. Ez már, erre már volt példa a múltban. Olyan jelentésekre van szükség, amelyek eredményorientáltak, de mégsem csak a, a költségvetés szemszerű végrehajtására koncentrálnak, hanem a pénzügyi eszközök felhasználásának eredményeit értékelik, de nem politikailag motivált módon. Ami az éves jelentést illeti, nos, elég kritikus helyzetben vagyunk. Először is nem egyszerű az a parlament éves mentesítési feladatát feladni. Nagy feladatok, nagy kihívások vannak előttünk. Például a menekült válság, a védelmi politika, a biztonságpolitika, ehhez jönnek még a szociális kérdések, de e, mindemellett új megközelítésre van szükség. az éves jelentés közétételével kapcsolatban a polgár nem szabad, a polgárok nem szabad, hogy azt a benyomást kapják, hogy minden félre megy, minden kudarcba fullad, mindenhol csak botrányok vannak, és hogy ez az egész már szétesik és nem működik. Nagyon sok területen látjuk azt, hogy a, a, a költségvetés végrehajtása korrekt módon zajlik, néha ugyan késlekedéssel, de összességében azért jól működik, ami a szociális vívmányokat, élet életminőséget, emberi jogokat illeti, eh, azért eh, még mindig minket irigyelnek eh, világszerte. Tehát tulajdonképpen ön volt az úttörője annak, hogy ezt sikerüljön jobban kommunikálni. Köszönöm szépen, Lázár úr. Köszönöm szépen Ayala Szender asszonynak, és köszönöm szépen a kedves szavait a bevezetőjében. Valóban az Európai Számvevőszék, mint az Európai Unió külső auditora, a jelentésein keresztül megpróbál megpróbálja javítani az elszámoltathatóságot európai szinten. És valóban a legutóbbi éves jelentésünkben láttuk azt, hogy nem koncentrálnak eléggé a teljesítményre, az eredményekre. Az operatív programok és azok az egyezmények, amelyeket a, tagállamok az Európai Bizottsággal aláírnak, ezek nem teljes mértékben az Európa 2020-as politikai célkitűzésekre koncentrálnak. Emellett azt is felmutattuk, hogy nem koncentrálnak eléggé az eredmény, nem valósul meg az eredményorientáltság. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy bizottsági szinten, illetve tagállami szinten is a megközelítést változtassák meg, inkább az eredményre koncentráljanak. Ezért én személy szerint Megpróbálok rendszeresen eszmecserét folytatni az érdekelt felekkel, főleg a KONT szakbizottsággal, hogy figyelembe vehessük az önök érdekeit, aggodalmait az audit tervezésében. Végeredményben korlátozott forrásaink vannak, és a feladataink között prioritásokat kell felállítani. Így működünk, és nem csak az éves jelentésekben koncentrálunk erre, hanem a külön jelentésekben is igyekszünk hozzáadott értéket teremteni a parlament, a kontbizottság számára, hogy ezek relevánsak, aktuálisak legyenek, és olyan témákat vessenek fel, amelyek a költségvetésben fontosak, illetve Európai Uniós polgárok érdeklődésére számot tartanak. Igyekszünk az éves jelentésben számba venni, hogy mit kell az éves jelentésbe belefoglalni, tehát leltárt felállítani, és mindeközben figyelembe vesszük az érdekelt felek aggodalmait, az őket érdeklő témákat, illetve az európai polgárokat érdeklő témákat. Ami fontos az éves jelentés szempontjából, az az, hogy megfeleljünk annak az elvárásnak, hogy joguk van a polgároknak a releváns és időbeni tájékoztatáshoz, és ennek érdem, érdekében kell a javításokat az Európai Uniós költségvetésben is eszközölni. Köszönöm szépen, Szárvama úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Lázár úrnak Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy hadd mondjam el, hogy nagyon zökkenőmentes és kellemes volt az együttműködés önnel. Ön mindig nagyon ö, ö, együttműködő volt velünk, és barátságos, baráti volt a viszonyunk. Rövid kérdéseim vannak. Az egyik, hogy az úgynevezett ország specifikus jelentéseket, jelentéstételt az önvéleménye szerint hogyan lehet alakítani, fejleszteni, másodszor pedig ön volt felelős egy kezdeményezésért, az éves jelentés egy témájáért néhány évvel ezelőtt a mezőgazdaság és a kohéziós témáért, és egy nagyon érdekes áttekintést kaptunk a 2007-2013 közötti költségvetésről erre vonatkozóan. Ez 2014 novemberében adták ki. A földrajzi betekintést is kaptunk ezeknek a programoknak a végrehajtásába. Ez nagyon érdekes volt. Kérdezem, hogy ez ezt a kezdeményezést hogyan lehetne az ön véleménye szerint tovább vinni, tovább fejleszteni. Köszönöm szépen, Lázár úr. Köszönöm szépen a kérdést Szavama úrnak, és köszönöm kedves szavait. Ami az ország specifikus témákat illeti, illetve információt illeti, ez egy nagyon fontos téma a koncertbizottságnak és a parlamentnek is. Én személy szerint én inkább földrajzi betekintésnek tekintem ezt, vagy nevezném ezt, és azt szeretném, hogyha ez az Európai Uniós pénzügyi menedzsment keretében hozna javításokat, de nem az újra mutogatás módszerével. a jó gyakorlatok példáit kellene felvetni, illetve olyan példákat is említeni kellene, amelyeken még javítani kell. Ayala Sender asszony is utalt a kérdésében erre a, kérdé- erre a témára. Ami a földrajzi betekintést illeti, a 2007-2013-as időszakban a mezőgazdasági, illetve kohéziós költségvetést ilyen módon kiegészítettük. A második kérdés az éves jelentés első fejezetében a függelékek, amely, amelyek a felfedett hibák gyakoriságáról szólnak. A KONT szakbizottság elismerte a módszerünket. Természetesen van még lehetőség eh, javítani az eh, ország specifikus információdáson, illetve a földrajzi betekintésen. Hogyan? Nos, az Európai Bizottság felügyelet és ellenőrzési szerepére kellene koncentrálnunk, hogy az Európai Bizottságot arra ösztönözzük, hogy megbízhatóbb információt szerezzen be a tagállamoktól, hogy az Európai Bizottság munkáját jobban ki tudjuk használni. A az éves tevékenységi jelentés nagyon sok olyan információt tartalmaz, amelyeket ki lehet használni a földrajzi betekintéshez, de jelen pillanatban ezek még nem igazán megbízhatóak. Ez az információ tehát megbízható kell, hogy legyen. Ez a téma továbbra is napirendünkön van, és ezt a témát szeptember végén fogjuk megvitatni, amikor az éves stratégiai szemináriumunkra kerítünk sort. Én támogatom a földrajzi betekintés lehetőségét abban a kontextusban, ahogy ezt már kifejtettem, és ez lesz az én álláspontom, ami a stratégiai vitákat illeti az audit tervezése során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, Soltész úr is szeretne föltenni egy kérdést. Igen, köszönöm szépen. Egyre ö, többen jelentkezne, egyre többen a számvevőszéki jelöltek közül e, említik az etika kérdését is az auditálás során, ami az első különjelentéseket jelentéseket illeti, az elveveszéki különjelentéseket jelentéseket illeti, az Európai Uniós politikával kapcsolatban eh, ökológia, eh, méltányosság és eh, etika kérdésében önnek erről mi a véleménye? Köszönöm szépen, Soltész úr. Ami a szerződést illeti, a költségvetés stabilitását, megbízhatóságát kell megvizsgálnunk, ez a feladatunk a szerződés szerint. Az audit munkáját a nemzetközi audit standardek alapján, illetve etikai normák betartásával végezzük. Ezzel egy időben megvizsgáljuk azt is, hogy tiszteletben tartják a három et, az ökológiát, a méltányosságot és az etikát. Számos külön jelentést készítettünk ezzel kapcsolatban, és a válaszunkban a parlamenti mentesítéssel kapcsolatban már említettük, hogy az egyik legutóbbi jelentésben, ami a balti tengerről szól, és az ökológiát érinti. Itt nos, ezzel kapcsolatban külön jelentést készítettünk, illetve a Duna medrével kapcsolatban is az ESF alap végrehajtásával kapcsolatban fel, szintén felmerült ez. Én a korábbi, egyik korábbi feladatom az volt, hogy az ESF költéseit végrehajtását ellenőrizzem, aztán a nők szakmai továbbképzésével kapcsolatban készítettünk külön jelentést, aztán ami az etikát illeti áfacsalással kapcsolatban készítettünk külön jelentést, tehát ezeket a témákat a munkánk során felvetjük, és a külön jelentésünkben is kitérünk ezekre. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló bácsi úr. Hát, már hát, pirminike, és Köszönöm szépen, elnök asszony. Lazaro úr a szembevőszék legaktívabb tagjai közé tartozik. Munkája hat éve során különböző jelentéseket készített, például a közlekedésről, az energia területéről. Ahogyan már elhangzott, ön volt az egyik kezdeményezője a reformokról szóló jelentésnek is. Az ötödik kamara vezetőjévé vált, ez foglalkozik az Európai Unió forrásainak kezelésével és a különböző projektek finanszírozásával. Gyakorlatilag részben már megválaszolta a kérdésemet ezzel kapcsolatosan, és biztos vagyok abban, hogy önt újra meg fogjuk választani. Abban is reménykedem, hogy hamarosan meg tudjuk majd vitatni a bizottságtól érkező statisztikák megbízhatóságának kérdését. A megbízható adatok nagyon fontosak mind a parlament, mind a számvevőszék munkája szempontjából. Ön szerint mely területekkel kellene elsősorban foglalkoznunk a jövőben, melyek azok a területek, ahol nem használják hatékonyan a rendelkezésre álló forrásokat. Köszönöm. Köszönöm Bácsi úr a kérdést. Igaza van, elsődleges célkitűzésünk az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Bizottság megbízhatóbb adatokat gyűjt be a tagállamoktól. Nyilván a költségvetés végrehajtása elsősorban a tagállam, a, bocsánat, az Európai Bizottság hatáskörei közé tartozik, de a tagállamok, a tagállami hatóságoknak is van bizonyos fokú felelősségük. Mindenképpen nyomást kell gyakorolni rájuk, hogy megbízhatóbb munkát végezzenek. Melyek azok a területek, amelyekre a jövőben jobban oda kellene figyelni annak érdekében, hogy az EU-s pénzek elköltése hatékonyabb legyen. Nos, ez idáig, ahogyan azt a 2014-es éves jelentésben is megfogalmaztuk, elsősorban a szabályoknak való megfelelésre koncentráltunk, valamint a tagállami borítékok abszorpciójára. Ez az úgynevezett use it or lose it alapelv. Tehát vagy felhasználja az adott tagállam a pénzt, vagy elveszíti azt. Ennek meg kell változnia. Nagy mértékben összpontosítottunk az elmúlt évek során a arányra is. De lehet, hogy nem ez, nem itt kell keresni a valós, igazi problémákat. A tényleges problémát az a fajta költekezés okozza, amely megfelel a szabályoknak, legális, ugyanakkor nem vezet ahhoz, hogy a polgárok életére valamiféle módon pozitív befolyást gyakorolhatnánk. Nemrégiben készült egy jelentés, amelyben felhívtuk a figyelmet például az infrastruktúrális kiadásokra, pontosabban a repülőtér projektekre. Ennek tehát változnia kellene. Az Európai Bizottság egy eredmény alapú költségvetési megközelítést szorgalmaz immáron, még nagyon sok a munka ezen a téren, és a pénzügyi rendelet felülvizsgálata megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy az eredmény alapú megközelítést még inkább előtérbe helyezzük. A mentesítés alkalmával Lavajova asszony elmondta, hogy először is meg kell állapodni abban, hogy mit értünk teljesítmény alatt. Ez azt hiszem megfelelő kiinduló pont lenne. Köszönöm. Köszönöm, Lezer úr. Az utolsó kérdést Ines Ayala Sender fogalmazhatja meg, de kérem legyen nagyon rövid, mert már kevés az időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Lázaro úrnak az elmondottakat, mindig nagyon érdekes őt meghallgatni. Lenne még egy további kérdésem, ami a rendkívüli jelentéseket illeti. A szakbizottságunk sokszor úgy érezte, hogy olyan sok jelentés készült, hogy voltak átfedések, voltak nagyon specifikus jelentések is, és sokszor úgy éreztük, hogy talán a nagy végső célt szem elől tévesztjük azzal, hogy ilyen apró témákkal foglalkozunk. Lehet, hogy az Európai Számvevőszék is mert ráeszmélt erre a problémára, hogyan akarják megoldani ezt a problémát a redundancia kapcsán. Sokszor egyes területekről tehát túl sok jelentés készül, néha meg úgy érezzük, hogy vannak olyan területek, amelyekről egy jelentés sem szól, egy sem foglalkozik velük. És lehet, hogy a nemzeti számvevőszékekkel való kapcsolattartást is érdemes lenne megerősíteni a problémák megoldása érdekében. Köszönöm. Köszönöm a kérdést, Ejjel Szender asszony. A szenvedőszék megreformálása révén és az új tervezési eljárás révén, amelyet már alkalmazunk, és amely során a legfőbb célokat, prioritásokat fogalmazzuk először, a kollégium azokat jóvá hagyja, majd később osztják ki a különböző auditálási feladatokat a kamarák, és ezeket mind-mind egy dokumentum tartalmazza, és számvevőszéki szinten vitatjuk meg. Ezzel tehát megpróbáljuk elérni azt, hogy a forrásokat relevánsabb feladatokra fordítsuk, például olyan jelentésekre, amelyeket gyorsabban el tudunk készíteni, és amelyek relevánsabbak adott esetben, hogy ezáltal is segítsük a parlament jogalkotási munkáját. hogyan tudunk szorosabb együttműködést kialakítani a nemzeti számvevőszékekkel. A szerződések lefektetik az Európai Számvevőszék és a nemzeti számvevőszékek közötti kapcsolatok természetét. A cél az, hogy megfelelő szellemben működjünk együtt egymással. Van egy kapcsolattartó bizottság, és vannak közös munkacsoportok. Ezek révén próbálunk, próbáljuk megtalálni az új módozatait is annak, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki. Te, teljes mértékben támogatom egyébként a nemzeti szemvevőszékekkel való szorosabb együttműködést. Köszönöm szépen, Lázár úr, nekem is lenne néhány kérdésem, vagy lett volna, de ezeket már megválaszolta, és már egyébként sincs sok időnk, ezért Végezetül Soltesz úrnak adnám meg a szót jelentéstevőként, és utána a, um, le is zárjuk ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen. Köszönöm Lázaro úrnak a válaszokat. Úgy hiszem, hogy nagyon professzionális módon nagy szakértelemmel válaszolt a kérdésekre, és teljesen világos az a szándék is, hogy szeretne együttműködni a KONT szakbizottsággal. A szembevőszék nyilvánvalóan egy nagyon felelősségteljes intézmény, és nagyon fontos, hogy meghallgassa más érdekelt felek véleményét is. Közpénzek sorsáról van szó, éppen ezért nagyon fontos, hogy felelősség teljesen járjunk el, és ne csak a szabálytalanságokra figyeljünk oda, hanem az árérték arányra, és köszönöm. Köszönöm szépen a KONT szakbizottság nevében az elmúlt hat év során tapasztalt együttműködést, és remélem, hogy ez az együttműködés folytatódik. Majd köszönöm. Egy percet várunk, és már is érkezik a következő jelölt. Egy percig lehet lazítani. So, uh, we are going on with the partial... Folytatjuk a számbevőszék testületének részleges megújításával. Leo Brinkártot üdvözlöm itt, akit a máltai hatóságok jelöltek. A szóban forgó posztra, nagyon örülünk, hogy itt van. Soltász úr kap először szót, ő a jelentéstevünk, utána a kollégák tesznek fel kérdéseket, és szeretném önt arra kérni, hogy minden kérdés után válaszoljon, és azonnal öné a szó Soltesz úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Leo Brinkárt urat itt a Koncak Bizottságban. Néhány dolgot szeretnék elmondani előjáróban. Az 1980-as évek óta foglalkozik auditálási feladatokkal, a Nemzeti Szembevőszéknél töltött be szerepet majd a, egy máltai banknál, és Londonban is egy bankokat, banki érdekeket képviselő intézetnél foglalkozik. Éveken keresztül volt pénzügyi és kereskedelmi miniszter, majd környezetvédelmi és éghajlatváltozással foglalkozó miniszter is Máltán. Nagy érdeklődéssel várjuk az önbeszámolóját, előadását, ami az ön korábbi tevékenységét illeti, egy független nemzeti szembebőszék kialakításában vett részt, ami úgy gondolom nagyon fontos lépés abban, hogy egy-egy ország független auditálást végezhessen, és miniszterként ezen túlmenően egy környezetvédelmi és erőforrásokkal foglalkozó hatóságot is létrehozott, úgy vélem, hogy a környezetvédelmi kérdések és más hasonló kérdések is nagyon fontosak minden egyes ország számára. Leo Brinkárcot kérem most meg, hogy mutatkozzon be. Tessék, Brinkárc úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevő, tisztelt kont szakbizottsági képviselők. Megtiszteltetés és nagy privilégium számomra, hogy jelöltként itt lehetek ma önök előtt a szembevőszék máltai tagjelöltjeként. Több mint három évtizedes tapasztalatra tekinthetek vissza a magánszférában és a közszférában és a különböző pénzügyi kapcsolatos kérdésekben, gazdasági kérdésekben, fiskális kérdésekben és más egyéb fontos stratégiai jelentőségű területeken. Úgy gondolom az objektív megközelítés a legfontosabb, fontos a kiegyensúlyozott tervezés, ha arra szükség van, akkor vizsgálatokat kell folytatni, és megfelelő jelentéstételre is szükség van. A függetlenség a legfontosabb minden auditáló szerv esetében, és az auditálási folyamatnak ez képezi a sarokkövét is. A az írásos válaszaimban már megírtam, hogy semmilyen kormánytól és semmilyen más egyéb szervtől, intézménytől nem fogadok el utasítást, és semmi olyan lépést nem, lennék, nem leszek hajlandó megtenni, ami nincs összhangban a számvevőszék működésével. Mindig eh, a jelentéstételnek is mindig eh, függetlennek és felelősségteljesnek kell lennie. Az időzítés nagyon fontos, sokszor a polgárok csak nagyon nehezen tudják eh, megérteni, hogy egyes európai fejleményeknek milyen következménye lehet az ő életükre. Úgy gondolom, ez mindannyiunk számára egyfajta feladat lehet. Fontos, hogy látható legyen az, amit az Európai Unió tesz, érthető, észszerű, és fontos, hogy kézzelfogható eredményeket hozzon. Hatékonyabb egyszerűbb és gyorsabb jelentésekre van szükség, amelyekkel azonosíthatók ezek a fontos pontok. Emellett az ellenőrzött hatóságok számára és személyek számára is világosá kell tenni, hogy a szemvevőszék tevékenységben részben az ő teljesítményük javításához is hozzájárul. Emellett proaktív kommunikációs stratégiára van szükség, hiszen csak így biztosítható, hogy mindenki láthassa, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az Európai Unió egy olyan kultúra előmozdítása érdekében, amely mindenki számára előnyökkel jár. A szembevőszék egy olyan auditálási szerv kell, hogy legyen, amely folyamatosan minőségellenőrzést végez az auditálással kapcsolatosan, és minőségbiztosítást is vállal. A minőség tehát rendkívül fontos és a számbevőszék munkája továbbá dinamikus, ahelyett, hogy statikus lenne, és folyamatosan alkalmazkodik az új adottságokhoz. Hogyha a számbevőszék tagja leszek, akkor proaktívan hozzá kívánok járulni ahhoz, hogy megfelelő alapokra helyezhessük az intenzívebb konzultációkat és a párbeszédet a legfőbb érdekelt felekkel, beleértve a hétköznapi polgárokat is. Ezáltal egy olyan folyamatot segíthetünk elő, amely a hatékonyságot segíti elő a koherenciát, és persze a szükséges rugalmasságot is biztosítja. Nyilván szükség van a megfelelő fékek és egyensúlyok rendszerére is. A megerősített együttműködés szellemében szorosabb kapcsolatot kell teremteni a szembevőszék és az Európai Parlament között, főként a KONT szakbizottsággal nyilvánvalóan ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a parlament prioritásaira is kellően odafigyeljenek. A jó kormányzás, a pénzügyi felelősség és az átláthatóság kell, hogy a tevékenységünk alapját képezzék, mind a számbevőszékben, mind az EP-ben. Ahogyan a jelentéstevő is mondta, szeretnék most a nemzeti hatóságok fontosságára is kitérni. Igaz, hogy az első független máltai számvevőszék kialakításában részt vettem, és részt vettem egy olyan hatóság létrehozásában is, amely a kezdetektől fogva nagyon szorosan együttműködött a máltai számvevőszékkel és a máltai parlamenttel, valamint egyéb fontos szervekkel is pénzügyi és kereskedelem miniszter is voltam, nem csak jogalkotással foglalkoztam így, hanem más egyéb fontos kérdésekkel is. Az ellenőrzést és a felügyeletet tettem az egyik legfőbb feladatommal ebben az időszakban. A gazdaság és a pénzügyi megfontolások képezték alapját a, a szerepvállalásomnak akkor is, amikor környezeti kérdésekkel foglalkoztam, például a COP21 szintjén, valamint akkor, amikor nagyon jelentős éghajlatvédelmi törvényeket fogalmaztunk meg Máltán. Olyan cselekvési tervet fogalmaztunk meg, amelynek a középpontjában a zöld növekedés és a fenntarthatóság áll. Mindenképpen szeretnék szembevőszéki tagként hozzájárulni ahhoz, hogy tovább csökkentsük a szembevőszék berken, illetve tovább csökkentsük a szembevőszék segítségével a hiba arányt is. Folyamatosan biztosítanunk kell, hogy a lehető legkevesebb pénzt költsük el, a lehető legkevesebb erőforrást fordítsuk a kitűzött célokra, és azokat mégis hatékonyan elérjük. Különböző kulcskérdésekkel kell foglalkoznunk, ezzel kapcsolatosan a tagállamokat aktívabban be kell vonni az EU-s források auditálásába. Fontos, hogy a follow-up területén nagyobb szerepet vállaljanak, emellett meg kell erősíteni és felül kell vizsgálni a pénzügyi szabályokat is. Fontos, hogy a szembevőszéki ajánlásokat az EU területén megkapják, emellett pedig szigorúbb ellenőrzésekre van szükség, nem csak az EU-s közvetlen ellenőrzése alá eső források esetében, a tagállamok által közvetlenül kezelt források esetében, a shared management keretén belül kezelt pénzek esetében ennek még inkább így kell lennie. Emellett fontos, hogy az EU-s források még inkább az EU saját stratégiai prioritásaira összpontosuljanak. Fontos, hogy a stratégiánkon belül azonban legyen egyfajta rugalmassági mechanizmus és A többéves pénzügyi keretnek további lehetőségeket kellene biztosítania arra, hogy a prioritásokat esetleg át lehessen gondolni, módosítani lehetne, lehessen. Fontos, hogy olyan öm, kiadási programokat hozzunk létre, amelyek kevésbé amelyek esetében kevésbé valószínűek a hibák, és újfajta dinamizmusra van szükség, és újfajta rugalmasságra azért, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjunk egy folyamatosan változó világhoz. A széken belül mindent megkívánunk tenni annak érdekében, hogy ne le, váljon lehetővé többé a nagyon sokrétű pénzügyi szabályok különböző értelmesé, értelmezése. Fontos az is, hogy megfelelő minőségű adatokhoz férjünk hozzá, amelyek adott esetben ellenőrizhetők is kell, hogy legyenek. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsunk az egyéb szemvevő hatóságokkal, és biztosítani kell, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés is megfelelő legyen. Mindjárt a végére érek. Mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolat is élénkebbé váljon, hiszen tudjuk, hogy az EU-s pénzek 80%-a közös kezelésű, tehát a shared management alá tartozik. Azt hiszem, hogy a számbevőszék hatékonyabban tud működni, közelebb tud kerülni a polgárokhoz, anélkül, hogy mikromanagementbe bocsátkozna, Fontos, hogy ne csak a pénzügyi ellenőrzés, hanem a benchmarking és a jogalkotás segítése is a feladataink közé tartozzon. A számvevőszéknek saját magának kell megerősítenie magát belülről, valamint külső szereplők segítségével is. Hogyha ez nem történik meg, akkor nyilvánvalóan a számvevőszék létjogosultságát ásvánk alá. Másrésztről azonban, ha ezt megtesszük, akkor és sikeresebben tudunk működni a jövőben, akkor ez megerősítené a számbevőszék saját demokratikus legitimitását is. Köszönöm, és elnézést, hogy egy kicsit hosszabban beszéltem. Köszönjük szépen, kérdéseket tehetnek fel a kollégák. Most Soltesz úr az első. You can be the last one. Okay. So the first one is... Akkor az első kérdés Szárváma úré lesz. Köszönöm szépen. Brinkot úr, köszönjük szépen az ön megjegyzéseit. Biztos vagyok benne, hogy ön itt a szakbizottság előtt is azért felel, hogy minél magasabb szintű sztenderdeket tudjunk biztosítani, amikor a számvevőszéki tagok kinevezéséről van szó. Ugyanis a számvevőszék nem csak egy akármilyen testület itt az Európai Unióban. Ennek a testületnek megkérdőjelezhetetlen, független és kompromisszumoktól mentes testületnek kell lennie, ugyanis bármiféle kompromisszumra készülünk, vagy kényszerülnénk, az nagyon rossz hatással lenne ennek az intézménynek a presztízsére nézve. Ebből kiindulva néhány kérdésem lenne ma önhöz. Ön nem olyan régen azt válaszolta, a korrupcióval kapcsolatos kérdésekre részletes válaszában azt írja, hogy ön a teljes körű átláthatóság, illetve a vizsgálatok lefolytatása mellett áll, foglal állás, nem csak egyfajta korrekt, hanem inkább egy proaktív megközelítést támogat. Nos, ön máltai miniszterként már láthatott egy hasonló esetet, amikor a kabinet egyik tagja a Panama Papers kérdésében felmerült az ő neve, és ön támogatta azt, hogy maradjon csak miniszter. És azóta sem volt hajlandó soha ezzel a kérdéssel kapcsolatban nyilatkozni. Miután ő volt gyakorlatilag az egyetlen Európai Uniós miniszter, akinek köze volt a Panama ügyhöz, ezért tudnunk kell azt, hogy bízhatunk-e önben, és hogyan bízhatunk önben, mint az Európai Unió pénzügyeinek letéteményesében, akár az ön számára elfogadható lenne az, hogy bárkinek a személyével kapcsolatban hasonló témák felmerülnének, hasonló kérdések felmerülnének, szeretnénk abban biztosak lenni, hogy ő nem így fog reagálni ebben az esetben. Második kérdésem ehhez kapcsolódóan, ön azt is elmondta, hogy függetlenül a mi véleményünktől, ebben a szakbizottságban és a plenárison kialakult véleményünktől. Ön folytatja és útját a jelölti megbizatásában, tehát ezzel kapcsolatban nagyon egyszerű a kérdésem. Önt készen áll-e arra, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a bizottság véleményét tiszteletben tartja, és amennyiben kétséges lesz a szakbizottság véleménye, akkor legalább a plenáris ülés véleményét tiszteletben fogja tartani. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a finn kollégának a kérdéseket. A második kérdéssel fogom a válaszokat kezdeni. Én a kérdéssor ma azt válaszoltam, hogy vajon figyelembe fogunk már venni a parlament véleményét. Igen, erre az, igen a válaszom, és két fontos kritérium alapján szeretném, hogyha engem megítélnének a kompetenciám és az integritásom szempontjából. Most itt nem egy panoma ügyről van szó. Először is azt szeretném világossá tenni, hogy egy 36 per 36-31 arányú szavazásról volt szó. Tehát tulajdonképpen nem gondolom, hogy az én szavazatom döntő lett volna ebben a kérdésben. Itt azonban a máltai miniszter ügyével kapcsolatban itt van nálam egy dosszié, és itt azt láthattuk, hogy a miniszter bizalmatlansági indítványával kapcsolatban nem lelkiismereti ügyről volt szó. Máltán, mint ahogyan azt kimondták a független alkotmányjogászaink is, és ezzel a, ezt a tanulmányt egyébként oda is tudom adni. Nálunk egy brit parlamenti rendszer létezik, és ennek megfelelő, az ennek megfelelő szabályrendszerrel. Amennyiben a párt vezetésével, vagy a kormány vezetésével szembe megy valaki, akkor vagy ö, felfüggeszték, vagy saját maga is kezdeményezheti ezt. Tehát itt igaziból nekem nem volt döntési lehetőségem, de egy dolgot azért megvilágítanék, és sohasem tettem nyilatkozatot ebben az ügyben, de azért ez ebben a formában sem teljes mértékben igaz, ugyanis több nyilatkozatom is volt ebben az ügyben, és eléggé kategorikusan fogalmaztam. Ezekből az, egyébként az egyik legerősebb az az volt, március 22-én, hogy amennyiben ilyenfajta hibákra derül fény, akkor a kormányom, bár most már április óta nem vagyok tagja ennek a kormány, akkor ez a tény, hogy a Panama ügyben érintett személy részt vehet kormányunkban, tönkre tehetjük ezzel kormányunk jó hírét. Én azt hiszem, hogy ezen keresztül eléggé világosan kimondtam a véleményemet, amennyiben arról beszélünk, hogy egy kormány sikereit tönkreteheti egy ilyen ügy, én nem gondolom, hogy ennél kategorikusabban lehetne fogalmazni vajon meg kellett volna gondolnom azt, hogy le mondjak. Egyébként ezen gondolkoztam is, azonban a máltai parlamenti kontextusban bizony emberek, bizonyos emberek azt mondták volna, hogy hűs vagyok, mások lenéztek volna, de ezen felül én úgy éreztem, és úgy érezem most is, hogy a struktúrán belüli munkám folytatásán keresztül tudok hozzájárulni ahhoz, hogy megerősítsem a jókormányzati struktúrákat. Pontosan ezért nem mondtam le. Még a szavazás előtt leírtam ezeket a szavakat, és én továbbra is kitartok emellett, ugyanezek az érzéseim a mai napig. Egyébként ezt azzal is tudom bizonyítani, hogy máltai nyelven írtam egy cikket erről, aminek az a címe, hogy inspirálónak kell lennünk. Ugyanis a miniszterelnök is kimondta, hogy a társadalomnak utat kell mutatni, hiszen fontos az, hogy iránymutatók legyünk, és én úgy gondolom, hogy jó az, hogyha azok vagyunk, de ezen kívül a jövőre nézve is inspiráló személyek kell, hogy maradjunk, ugyanis az embereknek látniuk kell az, hogy a jókormányzás legalább annyira fontos cél számunkra, mint a megfelelő gazdasági eredmények. Ezt jelenleg backbencherként is vallom, és korábban miniszterként is vallottam ezeket az érveket. Nagyon röviden, csak egy mondatban, amennyiben ugyanez a miniszter esetében önnek kellett volna döntenie, akkor vajon számvevőszéki személyként úgy érezné-e, hogy kimondhatja véleményét ebben a témában, vagy sem? Nos, hogyha a számvevőszék nem fogadott volna el, akkor is elmondtam volna, hogy mi a véleményem. Két dolgot gondoltam volna végig, vagy visszavonultam volna, vagy felfügg, vagy pedig a parlamenti frakció munkájából kivontam volna magam. Nem csak jogi szempontból, hiszen nem vagyok benne biztos, hogy itt ez jogi szempontból hogyan néz ki, azonban etikai szempontból mindenképpen világos a helyzet. Ahogyan elmondtam már, vannak jogi kategóriák, amelyek nem jogá, tehát nem jogszerűek, és mégis etikusak, és fordítva is igaz mindez. Köszönöm szépen, Brinkov úr. Ines Ayala Sender szeretne kérdezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a prezentációt, és főként az ön kimerítő válaszait. Köszönöm azt a sok részletet, amit, meg, amit megosztott velünk. Ami a hibák kiavítását illeti, Szárvámá úrnak azt szeretném elmondani, hogy nem az egyetlen miniszterről van szó a ciprusi miniszter esetében, hiszen Szória spanyol gazdasági miniszter is érintett volt a Panama Papers ügyben. És nemhogy lemondott volna, sőt, azt mondta, hogy nincs is hozzá semmi köze, hazudott ráadásul utána bevallotta, hogy mégis volt hozzá köze, és akkor le kellett mondania. Voltak azért itt más személyek is, akik érintettek voltak benne, és mégsem mondtak le. Egyébként az ön frakciójából is voltak ilyen személyek, ez persze nem helyes. Az biztos, hogy elismerem önnek azt, hogy ön miniszteri posztjáról lemondott annak érdekében, hogy jelölt státuszba kerüljön a számvevőszékhez. Más miniszterek nem tették ezt meg, és jelöltként jelentek meg a parlamenti szakbizottság előtt, hogyha nem szavaznánk meg őket, akkor visszamennek miniszternek. Ön legalább bátor lépést tett, amikor lemondott miniszteri posztjáról, hogy jelöltségének tudja szentelni idejét. Máltán ugye nehéz a helyzet, környezetvédelmi szempontból. Önnek nagyon fontos szerep jutott ebben a kérdésben, Máltán annak érdekében, hogy a COP21 tekintetében egy végső nyilatkozatot tudjunk kialakítani, amelyben Európa egy kicsit lemaradt. Az ön tapasztalatával kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A tapasztalataival kapcsolatban önnek volt banki, privátszférai tapasztalata. Ez minden bizonyal nagyon hasznos lehet, hiszen az egyik nagy probléma az pont az, hogy a, az európai számvevőszék belép az európai költségvetés ellenőrzési folyamatába, és itt ugye a bankokról is van szó, a garanciák kérdéséről, amelyek az európai költségvetés alá esnek. Mit gondol ön arról, hogy az európai költségvetés ellenőrzését hogyan használják fel különböző közbankok esetében, akár a beruházási bank tekintetében, akár más bankok tekintetében. Hogyan látja ön a az Európai Számvevőszéknek ezt a feladatát, és aztán Máltaiként hogyan látja ön a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne jobban előmozdítani a nemzeti számvevőszékek lemaradása, főként a déli országokban elég nagy a lemaradás. Jó lenne, hogyha itt harmonizáltabb, átláthatóbb, világosabb megoldásokat láthatnánk az európai szám költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Ez az egyik legnagyobb probléma, és miután ön egy kis országból érkezik, de hát Máltának is megvannak a maga problémái, tehát ilyen szempontból szeretnénk látni az ön véleményét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdést! Én úgy látom, hogy itt három fontos kérdés merült fel. Az egyik a környezetvédelemre vonatkozott. A környezetvédelem nagy kihívás, főként Máltán, amely kicsi, kevés a terület, nagyon magas a népsűrűség, és miután a földközi tengeri szigetről van szó, ez külön kihívásokat jelent. Ezen kívül azt is elmondtam már, hogy korábban még nem is volt környezetvédelmi ügynökség, volt egy MEPA nevezetű szervezet, ami egy máltai környezetvédelmi hatóságnak mondható, ez tulajdonképpen egy administratív szervezet volt, és a munkáját egy kormány manifestum alapján végezte, ezután pedig felállítottuk a környezetvédelmi hivatalt, amely nagyon magas kihívásoknak tudott megfelelni. Olyan személyek vezették ezt, amelyeknek semmi köze nem volt a politikához, és ők vettek részt ennek a hatóságnak a vezetésében. Amikor találkoztam ezekkel az emberekkel, a végrehajtó testületekkel, és a nagyon aktív, militáns szakszervezeti vezetőkkel is, akkor két fontos üzenetet mondtam el nekik. Egyrészt azt mondtam, hogy a mindennapos irányításban nem kívánok részt venni, illetve belefolyni. Ez az önök felelőssége. És azt is elmondtam, hogy önöknek nagyon nagy felelőssége van. Önök nem a a kormány ölebei, hanem inkább házőrző kutyaként kell értelmezni a saját szerepüket. Ekkor állítottuk fel a mechanizmusokat, struktúrákat ennek az egész hatóságnak a kapacitás építését ekkor végeztük, de én nagyon büszke vagyok erre a határozatunkra, és úgy gondolom, hogy nagyon sok fontos lépést nem lehetett volna megvalósítani Máltán, amennyiben nem hoztuk volna létre ezt a környezetvédelmi hivatalt hiszen korábban ilyen tervgazdagság jellegű működésű hatóság működött csak. Ami a bankokat illeti, a bankokra a Panama, a LuxLeaks és más ügyek is nagyon rossz fényt vetnek napjainkban. Amikor én a bankszektorban dolgoztam, akkor mindig menedzseri posztot töltöttem be, nem voltam sosem ügyvezető igazgató, sem pedig elnökségi tag, úgyhogy mindig az operatív szektorban dolgoztam. Mielőtt lemondtam volna, legutoljára egy stratégiai kutató egység vezetését végeztem, ami az ön kérdését illeti, a válasz igen, én úgy gondolom, hogy az egész pénzügyi világra hatása van a Panama ügyének, illetve a LuxLeaksnek. Én úgy gondolom, hogy dinamikus megoldásra van szükség. Málta örül annak, hogy a banktitkot megszüttettük nagyon korán, sokkal korábban, mint máshol, már az 1990-es években, még akkor is, hogyha nemzeti, a nemzetközi média ezt sokszor nem ilyen fényben tünteti fel. Nagyjából azokat az információkat kaptam én meg, hogy mindig is OECD megfelelő működést könyvelhettünk el magunknak, és az európai AKI-nak is megfeleltünk. Köszönöm szépen. Áli úr szeretne kérdést feltenni. Köszönöm szépen. Brinkát úr. Először is örülünk, köszönjük szépen a prezentációt. Önnek nagy tapasztalata van, az ön önéletrajza nagyon megkapó, de úgy gondolom, hogy a számvevőszéknél egyébként ez mindenkire igaz, hiszen fontos a messze menő tapasztalatokkal rendező, rendelkező személyek kinevezése. Örülök az ön javaslatának az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Azért gondolom ezt fontosnak, mert ez már a második parlamenti mandátumom. Korábban tíz évvel ezelőtt voltam itt, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mandátum eleje óta csak az egyszerűsítésről beszélünk, de csak beszélünk, beszélünk, beszélünk. Semmi sem történt valójában ebbe az irányba, és reményteljes vagyok, hogy legalábbis, hogyha a számbevőszék részéről erre vonatkozó támogatást kapnánk, az mindenképpen jó kezdetnek lenne tekinthető. Nem tudom, hogy ön hogyan látja az audit jelentések egyszerűsítésének jellegét, lehetőségét jó lenne, hogyha a bizottság részéről és a főigazgatóságok részéről is láthatnánk ilyen törekvéseket. Van még további két kérdésem. A hatékonyság kérdésében, amikor ön a zöld növekedéssel kapcsolatos cselekvési tervről beszél, Nos hát itt a teljesítmény vagy a hozzáadott érték mérésével kapcsolatban milyen eszközöket javasol? És aztán ami pedig a pénzügyi szektorban betöltött szerepét illeti, ön mindig is a hatékony menedzsment mellett kardoskodott. Vajon a költségvetési célokat, céloknak a konkrét számosításában részt vett-e ön, és hogy vannak-e ezzel kapcsolatban olyan költségvetési célok, amelyek ön szerint mérhetővé válhatnának, és melyek a legfontosabbak az ön szemében. Köszönöm szépen! Az egyszerűsítés kérdése nagyon fontos, az eh, egyszerűsítés hiányában csak duplikáljuk a munkát, eh, csökken a hatékonyság, eh, túlzott bürokrácia esetében még a korrupciót is, ez a, még a korrupciót is elősegíti, úgyhogy mindenképpen értelmes dolog az egyszerűsítés. Azt hiszem, hogy minden intézménynek, a számövőszéknek is változnia kell. Ha a költségvetést nézzük, azt hiszem, hogy ezt az Európai Unió saját stratégiai céljaira kell fókuszálni, és a benchmarkok meghatározásában hatékonyabbaknak kell lennünk. Eddig én egyelőre az számbevőszék csak jelöltje vagyok, de észrevettem már, hogy az egy, a kifejezetten és szűken szabott audit tevékenységtől kezdünk elmozdulni, és a gazdasági tevékenységet is figyelembe vesszük, a gazdasági szemesztert is. Az számvevőszék dokumentációjára nagy figyelemmel kell lenni, és a jelentések, a külön jelentések nagyon értékesek, és ezeket azonban egyszerűbben és gyorsabban kell elkészíteni. És azt hiszem, hogy maga a számvevőszék is egy kicsit kicsit a vonalakon ki kell, hogy menjen, nem kell annyira félnie ettől. Nem szabad félni az interakciótól a nemzeti számvevőszéki hatóságokkal és emellett az együttműködő ellenőrzés is nagyon fontos, a tagállamokkal az ellenőrzés szintjét meg kell határozni, és kevesebb átfedés az auditok között. Nem tudom, hogy ezzel megsikerült-e megválaszolom a kérdését, de van egy másik fontos kérdés, amelyről beszélnünk. Korábban az volt a vélemény, hogy az Európai Uniós alapok elköltése a végleges cél. De ez jó, de nem elég. Megfelelő célokat, kézzelfogható célokat kell elérnünk, meghatároznunk és elérnünk, amelyek valóban az életminőséget javítják. Megfelelő elszámoltathatóságra van szükség a különböző források esetében, az outputnak figyelembe kell venni a hatást, az eredményt, más szóval a, a költés a szigorúan vett költségvetés végrehajtástól el kell mozdulni az eredményorientált munkára. Újra be kell ruháznunk a stratégiai, 2020-as stratégiai célokban. Nem tudom, hogy ha, ha kihagytam valamit, akkor kérem, eh, erre utaljon, és megpróbálom megválaszolni. Köszönöm szépen, elnök. Én is hoz, fölvettem magam a e, hozzászólók listájára. Három rövid és egyszerű kérdésem van. Hogyha jól értettem először is, úgy láttam, hogy a máltai számbevőszék a parlament szervezetének része, hogyan lehet ez strukturálisan független először is. Másodszor, Többször is említette a jó kormányzást, a koherenciát, a elszámoltathatóságot, ami nyilván a fő célja a koncertbizottságnak, illetve az európai eh, számvevőszéknek. Nagyon komolyan veszük az átláthatóságot. Természetesen tudom, hogy a máltai kormány, amelynek önnek, eh, amelynek ön tagja volt, ezt gyakran kritizálták a médiában, hogy a, a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban az egyik az elektromos áramra vonatkozott. A kérdésem tehát, hogy hogyan kívánja erősíteni az átláthatóságot a számvevőszék tagjaként, és milyen tanácsot adna más tagállamoknak ebben az összefüggésben. A harmadik kérdés egy eléggé személyes kérdés, részemről, legalábbis személyes, 2004-ben, amikor mi, a mi országaink csatlakoztak az Európai Unióhoz, én nagy támogatója voltam a Cseh Köztársaság tagságának az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy nagy nehézségeim lennének, hogyha meg kellene változtatnom a véleményemet, de az ön véleménye miért változott meg, amikor Málta csatlakozott az Európai Unióhoz? Ez az én személyes kíváncsiságom kielégítésére szeretném föltenni ezt a kérdést. Köszönöm szépen ezt a három érdekes kérdést. Nos, ami az NAO-t illeti, tehát a Nemzeti Számvevőszéket illeti a követke, korábbi adminisztrációk alatt az audit hivatal a pénzügyminisztérium kis függeléke volt, amely a pénzügyminiszter befolyása alatt volt, tehát nem volt autonómiája. A korábbi ö, ö, közigazgatás, ö, majd a később is a céljának tűzte ki azt, hogy egy valódi független számvevőszéget hozott, hozzon létre 96-ban, 97-ben megszületett a törvény, és ez nagy támogatást kapott. Azóta a fő auditort az parlament két kamarájának konszenzusával választják meg. Ma teljesen független módon működik a fő számvevő, és semmiféle e, problémája nem volt azzal kapcsolatban, hogy bármelyik közigazgatást e, kritizált. Tehát manapság senki nem kérdőjelezné meg a számbevőszék függetlenségét, maximum olyas valaki, akire negatív következményei le voltak a számbevőszék bizonyos jelentéseinek. Ami a közbeszerzéseket illeti, ez egy mindenképpen fontos kérdés. Egyes közbeszerzési szerződések nagyon bizalmasak, és ez bizony eh, hát nagyon nehéz kötéltánc. A köz érdekében van, hogy ezeket a szerződéseket minél gyorsabban közzétegyük két okból, nem csak eh, azért, hogy megismerje ezt a közvélemény, hanem azért is, mert én annak idején a közelszámoltathatósági bizottság tagja voltam, én ezt elnököltem nagyon független módon. Nos, ahogy ezek a szerződések közététere kerülnek, ez a szakbizottság ellenőrizheti ezeket. De amíg ezeket nem eh, teszik közé, addig a közelszámoltathatóságért felelős szakbizottság nem ellenőrizheti ezeket. Ezért elengedhetetlen, hogy a kormány ha jól tudom, október-november eh, határozta meg határidőként, tehát hogy ezt tartsa be, és hogyha a kormány úgy dönt, hogy közzéteszik ezeket a jelentéseket, akkor természetesen ezt meg kell tenni, és ennek következő lépése az, hogy ellenőrizni lehet ezeket a szerződéseket, teljes ellenőrzés alá kerülhetnek. Tehát intenzív ellenőrzésre kerül sor az EU közbeszerzési szabályokkal kapcsolatban. Az utolsó kérdése is teljesen jogos. Én nem voltam Európa ellenes, én Én azt mindig is azt mondtam, hogy akkoriban nem lett volna jó, hogyha nem csatlakozunk az Európai Unióhoz, de más, mi soha nem mondtuk azt, hogy soha nem mondjuk azt, hogy soha világossá tettük azt, hogy ha az emberek általános választás vagy népszavazás keretében úgy döntenek, hogy, a, hogy Málta vagy a máltaiak többsége Eh, csatlakozzon az Európai Unióhoz, akkor az én pártom is megváltoztatja a véleményét, és ez eh, meg is történt, eh, kifejezetten Európa barát lettem, nagyon aktív tagja lettem az Európai Ügyek Bizottságának, korábbi kollégám dr. Jason Azafadi, aki külügyminiszter is volt, és az ellenzéki pártot vezette. Fontos célunkon együtt dolgoztunk, az európai, Máltának az európai jövőjét alakítsuk. Nagyon aktív, aktív voltam e, európai miniszteri e, üléseken, e, környezetvédelmi miniszterként is, amikor klíma témáról, például a COP21-ről volt szó, és a az LDC országokkal, LDC országokkal való együttműködésünkről volt szó, és kifejezetten aktívan részt vettem ezekben. Egy anekdótát is hadd mondjak el. Egy szeméről van szó, akit én nagyra tiszt, nagyon tisztelek, de Márkó professzorról van szó, korábbi külügyminiszter, máltai külügyminiszter. Amikor találkoztunk Mario Joao-szel, korábbi elnökkel egy vacsorán, nagyon fontos volt pozitív módon nyilatkozni, de Márkó professz professzor megkérdezett engem valamiről, és arról volt szó, hogy az én pártom minél gyorsabban csatlakozon az európai sztenderdekhez, értékekhez, és azóta is nyilván tökéletességre törekszünk, és az európai értékekben hiszünk, és ezekért küzdünk, és eh, a kollégáink eh, mindenki kiáll emellett az intézményi, európai intézményi üléseken, és olyan helyzetekről van tehát szó, ahol a, te, ahol a tettek eh, többet mutatnak, mint a szavak, és ön, az önkérdése teljesen jogos, teljes mértékben megértem ezt. Úgyhogy köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartottam azt, főleg a szavazása fényében, amikor Európa ellen szavaztak. Soltész úr, a jelentéstevő kapja meg a szót utolsó kérdés feltevésére. Köszönöm szépen. A jelölt nagyon mm, nagyon-nagyon gazdag önéletrajzzal rendelkezik, mind a közigazgatásban, mind a magánkazdaságban betöltött szerepét illetően különböző forrásokat kezelt. Szerváma úr feltette egy kérdést a Panama papírokkal kapcsolatban. mégpedig azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszott ebben a e, folyamatban, e, illetve... not coming Aha. I'm on the right channel. Okay, then I will speak in English. Maybe it's better. <laughs> so, I say that your CV is really rich with. The... Nos, tehát ön mind a magángazdaságban, mind a közigazgatásban fontos szerepeket töltött be, és a pénzügyi források, amelyeket kezelt, mind a két ágazatból, mind a két részről jöttek. Komolyan figyelembe kell venni az aggodalmainkat a számvevőszék tagjainak függetlenségével kapcsolatban. Szárvama úr kérdése és más információk is, amelyek a máltai újságokból lejutottak hozzánk, azzal kapcsolatban, hogy több ezer eurónyi európai pénz amelyeket az ön minisztériuma kezelt, ezek eljutottak olyan személyekhez is, akik bizonyos pártagok rokonai, és az ön szerepe és aktív volt ebben a politikai pártban. Hogyan tudja garantálni a függetlenségét európai számvevőként? Hiszen ez az egyik kulcsfontosságú kérdés, az intézmény jó híre és stabilitása szempontjából. Meg tud-e eh, győzni bennünket arról, hogy a függetlenséget fontosnak tartja. Nos, hadd mondjam el, hogy igen, aktív szerepet vállaltam a magángazdasági eh, ágazatban is. Találkoztam eh, olyanokkal, aki nem, akik nem értik, hogy a máltai rendszer hogy működik. Egyesek felvetették ezt a kérdést, hogyan működhet valaki, dolgozhat valaki a magángazdaságban, hogyha, eh, eh, valaki, hogyha eh, a parlament tagja, képviselője. Nos, Máltán Máltán csak tiszteletdíjat kapnak a képviselők nem fizetést, és senki nem teljes, nem csak képviselő, tehát nem teljes munkaidőben képviselő, nekünk is van családunk, ezt is el kell tartani, tehát mindenki dolgozik. Tehát mindenki csak részmunkaidőben parlamenti képviselő, és de hogyha valaki kabinetminiszter, akkor ez megváltozik a helyzet, mert akkor csak a minisztériumi fizetése az egyetlen jövedelem. Én nem voltam kivétel, én ugyanazokat a szabályokat tartottam be, mint amelyek vonatkoznak mindenkire. Máltán a vagyonnyilatkozatnak már régi nagy hagyománya van, én mindig is teljes részleteiben benyújtottam a e, vagyonnyilatkozatomat, azért e, is kritizáltak engem, mert e, több részletet adtam meg, információt adtam meg, mint amire szükség, lesz, szükség lett volna. Nos, olyan információkról van szó, amelyeket azonnal rendelkezésre tudok bocsátani a koncakbizottságnak. Tehát semmi probléma ezzel. Hogyha jól értettem, Soltész kollega említette a függetlenség kérdését. Én már elmondtam azt, hogy a Közelszámoltathatósági Bizottság elnöke voltam. Említettem azt is más intézményeket is, amelyeknek dolgoztam. Mindig is világossá tettem, hogy ezek az intézmények nem lehetnek hitelesek, ha csak nem tudjuk meggyőzni a közvéleményt ezen intézmények függetlenségéről. függetlenségéről. Én mindig is, még a, még a külügyi bizottságban is, még, illetve az Európai ügyek bizottságában is, annak idején, amikor a külügyi bizottság alelnöke voltam, és árnyék külügyminiszter voltam, mindig is akkor azt mondtam, hogy konszenzust kell elérni. Soltes úr említett egy konkrét esetet, családok, rokonok, részesedése, stb. Ha jól értettem, egy konkrét esetre utalt, amely az EEFRD alá tartozik, ez mezőgazdasági kiadásokra is vonatkozik, amelyek általánosságban a pénzügyminisztérium illetékessége alá tartozik. Soha nem kaptam panaszt ezzel a témával kapcsolatban, mind a mai napig. Azonban, hogy amint a vádakat figyelmem ahogy felfigyeltem a vádakra, eh, a legmagasabb szintű minisztériumi tisztviselőkhöz juttattam el a panaszokat, és kérdezte, kértem őket, hogy tájékoztassanak azzal, annak érdekében, hogy az a kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tesznek a folyamat tisztázása érdekében. Nem igazán történt, tudom, hogy az elmúlt három hónapban mi történt, Most az autonóm számvevőszék vizsgálja az ügyet, amelynek a létrehozásában én is segítettem, és teljesen mértékben megbízom ebben. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy azt a szokásos mechanizmust beindítottam, eh, amely bármilyen panasz esetében eh, szokásos eh, eljárás, ez is azt is bizonyítja, hogy függetlenül kezelem ezt a témát. Még akkor is, amikor anonim leveleket kaptam olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyek eh, például a halász, gazdasága kapcsolatos visszaélésekre vonatkozik, én nevekkel azonnal a biztoshoz eh, fordultam, nem haboztam ezzel kapcsolatban, eh, és hogyha a Máté parlamentben merülne fel ez, akkor ugyanezt tenném. Köszönöm szépen brinkátornak, Elnézést, nincs túl sok időnk, mert pedig további érdekes kérdések nyilván felmerülhetnének. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy itt volt, és folytatjuk a meghallgatások sorát. Köszönöm. Oké. Okay, uh... Most, kedves kollégák, azonnal folytatjuk a harmadik meghallgatást. Sok szeretettel köszönöm uh, Joao Figueredót uh, és Elnézést, hogy megváradtuk, de nyilván ön is tudja, hogy nagyon hosszúra nyúlnak ezek a meghallgatások, sok kérdés merül fel, és nyilván önhöz is felteszünk majd jó néhány kérdést, úgyhogy meg is adom a szót, kérem, eh, kezdje meg az előadásával, és a jelentéstevő pedig majd összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget biztosít nekem hogy megtegyem a rövid bevezetőmet, és ebben franciául és angolul fogok beszélni. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy megjelenhetek itt önök előtt, de nagy felelősség is először is az európai eh, számbevészék nagyon fontos szerepet játszik az európai rendszerben, és tudom, hogy mennyire komplex a feladat, amelyet a számbevészék végez. E, emellett nagy felelősség ez azért is, mert önök is tudják, hogy a szemüveszék portugál e, tagjának a helyét tölteném be, tölteném be. Viktor Calderáról csak a legnagyobb tisztelettel tudok beszélni. E, a, ő, az országom számára nagy megtiszteltetés volt, hogy ő töltötte be ezt a feladatot, és ezért számomra és nagy tudatában vagyok annak, hogy nagy felelősséggel kapcsolódik össze ez a funkció. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy miért gondolom, hogy megérdemlem az önök bizalmát. Azt szeretném hangsúlyozni először is, hogy milyen feladatokat töltöttem be eddig a szakmai életemben, és hogy mi motivál arra, hogy ezt a feladatot ellássam közigazgatási funkciókat látok el 38 éve most már. A közigazgatásban töltöttem a teljes szakmai karrieremet. A közérdekét szolgálni számomra mindig is elsődleges fontosságú volt. Én most Portugáliában a számvevőszék tagja vagyok, magisztrátus, és nyolc éve töltöm ezt be, és ez nagyon fontos, mind az országom, mind az Európai Unió számára ez a feladat, és a pénzügyi felelősség megállapítása a feladatom, emellett a szembevőszék véleményének elkészítésében és szerepet játszottam. Több ágazatban, több közigazgatási szintén dolgoztam már, és a költségvetések tervezése, végrehajtása és ellenőrzése tartozott a feladataim köré. Emellett kormány, funkci- kormányzati funkciókat is ellátottam, pénzügyi minisztériumban, államtitkárként, közgazdatási államtitkárként, fontos reformok kidolgozásában vettem részt, illetve a portugál közfinanszírozás, illetve költségvetés, illető fontos döntések meghozásában, és ezért nagyon szoros a kapcsolatom a parlamenttel és a szakbizottságaival, kedves elnökasszony. Tisztelt képviselők! Most arról szeretnék beszélni, hogy mi motivál engem abban, hogy a lehető leghatékonyabban hozzá tudjak járulni ehhez a funkcióhoz, ezen funkciókhoz. Hiszek az európai projektben, és hiszek azokban az alapelvekben és értékekben, amelyek a kezdetek óta érvényben vannak az EU-ban. Az európai béke megőrzése, az európai polgárok jóléte, a tagállamok erős és kiegyensúlyozott fejlesztése, valamint egy erős nemzetközi szerep biztosítása. Az Európai Unió jelen pillanatban igen sok fontos kihívással néz szemben. Meg vagyok győződve arról, hogy az európai tagállamok és Európa polgárai csak akkor tudnak hatékonyan fellépni ezen kihívások kezelésében, hogyha egységesek maradnak. Hosszú pályafutásom során megtanultam, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás kell, hogy legyen a mozgatórugója a szakpolitikáknak. Nagyon fontosnak ítélem a jogállamiságot, de azt is gondolom, hogy a gazdaságosság, a hatékonyság és, a haték és az eredményesség is ugyanilyen fontos a különböző szakpolitikák és tevékenységek végrehajtásában. Átláthatóbb eh, és elszámoltatható eh, bánásmód a közpénzekkel, ez is mindenképpen egy előfeltétel. Biztos vagyok abban, hogy a számvevőszék függetlensége, pártatlansága rendkívül fontos, ezekben az értékekben hiszek. A számbevőszéknél dolgozni az európai projekt szívében számomra egy új kihívás. Az előző szakmai tapasztalataim úgy, gondol, tapasztalataim úgy gondolom megfelelően felkészítettek erre a szerepre. Meg vagyok győződve arról, hogy a számbevőszéknek továbbra is eh, előtérbe kell helyezni az együttműködést és a párbeszédet az Európai Parlamenttel. Úgy gondolom a legfőbb partner a számvevőszéknek itt a parlamentben a KONT szakbizottság. Továbbra is, a számvevőszéknek továbbra is eleget kell tenni a parlament kéréseinek, igényeinek. Úgy gondolom fontos fenntartani a tagállami hatóságokkal folytatott párbeszédet és együttműködést is, miközben persze tiszteletben tartjuk ezen hatóságok függetlenségét. Végezetül leginkább az motivál, hogy az európai polgárokat szolgáljam a legjobb tudásom szerint az Európai Számvevőszéknek mindig a polgárokat kell szem előtt tartania, hozzájárulva így ahhoz, hogy növelje a polgárok EU-s intézményekbe fektetett bizalmát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm szépen az elmondottakat. Természetesen lesznek még kérdéseink azért. Petri Szervem a kollégámat kérem meg, hogy tegye fel első kérdését, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Figuereidó úr. Köszönöm szépen önnek ez, ezt a bevezetőt. Írásos válaszaiban ön azt mondja, hogy a számbevőszék auditálása kapcsolatos tervezését a belső ellenőrzési rendszerekre is ki lehetne terjeszteni, ott, ahol EU-s pénzfolyamokról van szó, ciklikus perspektívát elfogadva és lefedve azokat a területeket, amelyek esetleg magas kockázatúak. Ezt nagyon ígéretesnek tartom. A kérdésem önhöz azonban a következő. Elmondhatná -e nekünk részletesebben az, hogy milyen politikai jelentőséget és fontosságot tulajdonít annak, hogy valóban átlátható információkhoz férjünk hozzá arról, hogy az EU-s pénzeket a tagállamok hogyan költik el. És másodszorban ön mennyire el, elhivatott amellett, hogy az Európai Számbevőszék tagjaként hozzájáruljon ahhoz, hogy megkapjuk a teljes körű ország specifikus és földrajzi adatokat a tagállamoktól. Köszönöm. Kérem, Figói Reidó úr válaszoljon a kérdésre. Köszönöm, Szárvama úr. Ön gyakorlatilag felolvasta azt, amit az írásos válaszaimban leírtam, a kérdőívre válaszolva. És azért válaszoltam úgy, ahogy, mert úgy gondolom, hogy ha van egy általános megközelítésünk a kontrollrendszerekkel kapcsolatosan európai szinten, szem előtt tartva az európai szintű rendszert, és szem előtt tartva a tagállami rendszereket, nem elfeledve azt, hogy van, van külső, független ellenőrzés, és nem elfeledve azt sem, hogy van belső auditálás, belső ellenőrzés, akkor azt hiszem, a számbevőszék vezetésével eljuthatunk oda, hogy ezeket az Európában meglévő ellenőrző rendszereket jobban használjuk, alkalmazzuk. Ezzel növelhetjük a hatékonyságot, az eredményességet és a gazdaságosságot is. Európában ezen rendszerek kezelésében, működtetésében. Az a benyomásom, hogy még az európai számvevőszéknek is ki kell fejlesztenie egy megközelítést a nemzeti hatóságokkal, de a belső ellenőrzési rendszerekkel együtt is, felhasználva mindezen szervek, hatóságok által felhalmozott tudást és tapasztalatot. Fontosnak tartom azt, hogy egy magasabb szintet éljünk el a meglévő mechanizmusok szintek alkalmazásában Európában. Hogyha körültekintően tesszük ezt, hogyha azonos módszertant alkalmazunk, hogyha ugyanazokat az alapelveket követjük, akkor talán a jövőben megbízhatóbb információkhoz férünk hozzá minden szinten, beleértve az Európai Uniós szintet is. Azt hiszem, ezzel megválaszoltam az első kérdését, amely a valóban átlátható információ politikai jelentőségére utalt. A második kérdése azt hiszem az volt, hogy én személyesen hogyan kívánok hozzájárulni ennek megvalósításához. Természetesen nagyon elhivatott vagyok amellett, hogy ez a valóságban is megvalósuljon, de szem előtt kell tartani, hogy az Európai Számbevőszék egy kollégium, több tagja van, nekem pedig javaslatot kell tennem ezen lépésekre, meg kell vitatnom ezt a javaslatot a kollégákkal, és meg kell várnom, hogy a kollégium egésze döntést hozzon. Nem csak a számvevőszék tagja vagyok, hanem a számvevőszéknek az egyik tagja lennék. Vannak kollégák, és nekik is megvan a maguk véleménye. Közösen kell egy közös, egységes álláspontot kidolgoznunk független számvevőszékként. Köszönöm szépen a választ. De pontosan ez az oka annak, hogy rákérdeztem, mert mindannyian tudjuk, hogy egy kollégiumról van szó. De mindössze 28 tagja van a számvevőszéknek, mindegyik vélemény számít, és most viszont csak az ön véleményével foglalkozunk, ezért érdekelt volna azt, hogy ön konkrétan mit gondol erről. Köszönöm. Köszönjük, Ines Ayala Sander öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretettel üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. Ha megnézzük az Ön életrajzát, akkor abból látható, hogy sokat foglalkozott olyan rendszerekkel, amelyek büntető ügyekhez kapcsolódnak, és biztos vagyok abban, hogy egyik másik kolléga hozzám hasonlóan kitért volna erre. Egyébként nagyon szépen köszönöm önnek az elmondottakat, önnek hatalmas tapasztalata van a közszférában és a magánszférában egyaránt. Különösen a portugál közszférában van, pont akkor tevékenykedett ott, amikor ott a megszorítások politikája terjedt el. Ami a portugál szemvevőszéket illeti, Szeretném, ha elmondaná nekünk, hogy a nemzeti számbevőszékek és a kormányok, az ellenőrzendő kormányok közötti kapcsolat hogyan fest. Tekintettel az ön tapasztalataira, Portugália egy kohéziós ország, és rengeteg strukturális forrás került Portugáliába, ennek tükrében, valamint a mentőcsomag tükrében, ön szerint a nemzeti számvevőszékek hogyan lehetnek a segítségünkre abban, hogy megfelelőbben használjuk fel az európai forrásokat. Nyilván Brüsszelben íródnak a rendeletek, de a végrehajtás ott helyben, a tagállamokban történik, a tagállamok által. Hogyan működhet ez az egész rendszer jobban? Másodszorban, hogyan érhetünk el javulást a társfinanszírozott projektek költségvetésének alakulásában? Brüsszel sokszor megakadályozza az eladósodást a stabilitási paktum alkalmazása révén, más részről azonban az operatív programok aláírása sában szerepet játszik az Európai Unió, és aztán végül mégiscsak eladósodik az adott ország. Hogyan illik az egyik a másikhoz, hogyan passzol az egyik a másikhoz. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony, köszönöm a sok, ezt a sok-sok kérdést. Franciául fogok válaszolni. Beszélek ugyan spanyolul, de franciául szeretnék inkább válaszolni. José, uh, comment utiliser l'utilisation? Nos, az európai alapok uh, alkalmazása uh, milyen uh, szerepet játszhatnak a nemzeti számlevőszékek annak érdekében, hogy jobban használják fel az alapok pénzeit. Nos, először is figyelembe véve azt, hogy mi történt az én országomban, ez a kérdés azt gondolom, hogy nem Portugáliával kapcsolatban merült fel, mert Portugália magas szinten kihasználja az európai forrásokat. Mindig is magas szintű volt ennek a lehívása. Tudom azonban, hogy valóban vannak problémák más tagállamokban, ahol ez a kérdés felmerül, fontos következményekkel jár ez. Globális, tehát az európai alapok felhasználásával kapcsolatban. Hiszen, hogyha vannak olyan alapok, amelyeket nem használnak fel a tagállamok, ez az Európai Uniót akadályozza abban, hogy az új kérdésekre gyor, gyors választ adjon. És ez bizonyos rigiditást alakít ki a költségvetési mechanizmusokban milyen szerepet játszik, játszhatnak a nemzeti számvevőszékek ebben. Én azt mondom, és figyelembe veszem Szárvama úr kérdését is, ami egy kicsit más szinten, de hasonló dolgokkal foglalkozott. Nos, tehát van egy szerep, van egy lehetőség, van egy a kapcsolatok kialakításának lehetősége az európai számvevőszék, a nemzeti számvevőszékek között konkrétan az audit tevékenységek tervezésében. Nos, ez az együttműködés számomra nagyon fontosnak tűnik, annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a munkák duplikálására, meg azért is, hogy a számvevőszék több forrás szabadíthasson fel az új célokra. Hogyha jobb az együttműködés, főleg a audit tevékenységek tervezésében, az európai számvevőszék, illetve a nemzeti számvevőszékek között, akkor azt hiszem, hogy egy új térség, vagy egy új lehetőség alakulhat ki arra, hogy az alapokat jobban használjuk fel. Ezért gondolkodunk hálózatokban, mert nem gondolkodhatunk, gondolkodhatunk most már piramisban. Hálózatban kell gondolkodni, tehát az ellenőrző szervek hálózatában, és ez így bizonyos ellenőrzési időszakokban segíteni kell az egyes tagállami szerveknek az európai források felhasználásában, mert a különböző országoknak különböző tapasztalataik vannak ami nem, nem tudom, sikerült-e megválaszolnom a kérdését az alapok felhasználásával kapcsolatban. A második kérdés az alapok végrehajtásával kapcsolatos, például olyan esetekben, ahol megosztott menedzsment valósul meg nemzeti és európai hatóságok között. Itt is az európai számvevőszék, illetve a felsőbb szintű nemzeti ellenőrzési szintek között együttműködésre van szükség. Hangsúlyozni kell, hogy mm, nem arról van szó, hogy ne lett volna már együttműködési próbálkozás, csak annyit mondok, hogy ezt javítani kell. hogyha valaki megérkezik egy intézménybe, ott már nagyon sok munkát folytattak az elődők, tudatában vannak a nehézségeknek, és ennek a hálózatnak a kiépítésében látom a megoldást. Köszönöm szépen. Derek von van még a listán, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék önnek a bevezetőhöz, úgy gondolom nagyon jó volt az, és gratulálok önnek ahhoz is, hogy bármely szembevőszéki jelölt közül önnek van a leghosszabb neve. Majd, hogy nem irigylem önt ezért, hogy ilyen hosszú neve van. Gratulálok az életrajzához is. Bárki, aki elolvassa az életrajzát, biztos lehet az önfüggetlenségében és abban, hogy milyen sok tapasztalatra tett már szert auditálási ügyekben, nagyon lenyűgöző az ön életrajza, és éppen ezért a kérdésem arra vonatkozik, hogy ön szerint hogyan működik a számbevőszék, hogyan látja a számbevőszék működését, és ön szerint hogyan alakulhatna az át a jövőben. Itt a szakbizottságban sokat beszélünk arról, hogy nem csak a megfelelést kellene mérni, hanem a teljesítményt is. Mindenki egyetért abban, hogy ez egy jó megközelítés lenne, ezen a téren kellene többet tennünk. De mivel ön már régóta foglalkozik auditálással, ön, ha megválasztjuk szembevőszéki tagnak, akkor ön egy hagyományos értelemben vett ellenőr lesz, a megfelelésnek fog inkább, megfelelése fog inkább odafigyelni, vagy pedig újító szellemű szenvedőszéki tag lesz, aki inkább a teljesítményre kíván odafigyelni, és meg kívánja változtatni azt, ahogyan a szenvedőszék eddig működött. Válasz. Köszönöm szépen, Vónor. Ami a nevemet illeti, Portugáliában jóval hosszabbak a nevek hagyományosan, mint Velszben, Előfordulhat, hogy valakinek akár három neve is van, keresztneve, a családomban is mindenkinek nagyon hosszú neve van, de azt hiszem, mindenkinek megkönnyítenem, meg, megkönnyítem a dolgát, ha azt mondom, hogy csak az elsőt és az utolsót használják. Úgyhogy szólítson csak nyugodtan Joao Figueiredónak. Ami a szemvevőszékkel kapcsolatos elgondolásaimat illeti, a szemvevőszék jövőjével kapcsolatos elképzeléseimet, azt hiszem, itt a koncertbizottságban már régóta gondolkodnak erről, több olyan vitát is hallottam, amely erről szólt, és olvastam egy 2014-es dokumentumukat is, amely az Európai Szemvevőszék jövő, jövőbeni szerepét taglalja. Tartok tőle, hogy nem leszek túl eredeti, nem tudok újat mondani, mert önök már régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Olyan régóta, hogy szinte biztos vagyok abban, hogy nem tudok forradalmi elgondolásokat, koncepciókat önök elé tárni. Amikor a portugál parlamentben is meghallgattak, akkor ott is feltették nekem a kérdést, hogy mit gondolok az Európai Számvevőszék jövőjéről, jövőbeni szerepéről. Ugyanazt fogom itt is válaszolni, amit ott válaszoltam a kérdésre. Szerintem először is bele kell gondolnunk abba, hogy az Európai Számvevőszék egy Európai Uniós intézmény. Amikor az intézmények jelenéről és jövőjéről gondolkodunk, és szem előtt tart persze azt, hogy ez egy EU-s intézmény, akkor szerintem a legfőbb probléma, amelyel az összes intézmény szembenéz, és ezt európai polgárként mondom, egyszerű európai polgárként, hiszen jelen pillanatban még az vagyok, egyszerűen az, hogy a polgárok nem bíznak az intézményekben. Azt hiszem az európai számvevőszéknek is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, mégpedig kiemelten. A számvevőszéknek tudatában kell lennie, hogy milyen fontossága van a számvevőszék munkájának. Az Európai Számvevőszék nem tud hozzájárulni ahhoz, hogy más inté- a más intézményekbe vetett bizalom megnövekedjen, de annyit tehet, hogy megfelelő információt és jó minőségű információt biztosít, mégpedig időben, és ezzel hozzájárulhat a hitelességhez és a bizalomhoz. Mit tehet az Európai Számvevőszék továbbá annak érdekében, hogy hozzájáruljon a többi intézménybe vetett hit bizalom megerősödéséhez? Szerintem vannak jelen pillanatban is már prioritásaink, de már most el kell gondolkodni a jövőbeni prioritásokról is, és arról, hogy a számbevőszék hogyan működjön. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, Továbbra is előttünk áll az a feladat, hogy az Európa 2020 stratégiát felülvizsgáljuk, a több éves pénzügyi keretet felülvizsgáljuk, Értékelnünk kell bizonyos szakpolitikákat, főként a migrációs politikát, a biztonságpolitikát, a pénzügyi válság következményeivel is foglalkozni kell, és itt van az éghajlatváltozás is. Ami pedig a jövőbeni prioritásokat illeti, van egy-két ötletem, hogy mit kellene prioritássá tenni. Először is egy eredmény alapú költségvetésre van szükség. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság dolgozik ezen az ügyön, és azt hiszem, hogy az Európai számvevőszéknek támogatnia kell a bizottság ez irányú erőfeszítéseit. Azt gondolom továbbá, hogy az Európai Számvevőszéknek támogatnia kell minden olyan lépést az Európai Bizottság részéről, amely rugalmasabbá teszi a pénzügyi szabályozó rendszert. És nem csak rugalmasabbá, hanem hozzá is igazítja azt az Európai Unió prioritásaihoz, Mindeközben azonban vannak olyan fejlemények, amelyekkel kapcsolatosan a számbevőszéknek álláspontot kell kialakítania. Foglalkoznia kell például a teljesítmény alapú megközelítéssel, foglalkoznia kell az olyan új jellegű termékekkel, illetve dokumentum típusokkal, amelyek újonnan keletkeztek. Oda kell figyelni továbbá arra, hogy időben készüljenek el a különböző jelentések, erről önök már többször is beszéltek. Aztán meg kell erősíteni a párbeszédet a konszakbizottsággal, például az auditálási tevékenység előkészítésében. Biztos vagyok abban, hogy ezek közül egyik sem forradalmi ötlet. Gondolom, hogy a számbevőszék összes tagjának a fejében is megfordultak már ezek. És ha önök megválasztanak engem, akkor természetesen harcolni fogok mindezekért. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük szépen az elmondottakat önnek. Valóban lenyűgöző az ön szakmai tapasztalata. Ön a frontvonal mindkét oldalán állt már, a tervezésben, a jogszabályalkotásban is részt vett, valamint a szembevőszéki munkában is. Érdekes lesz látni adott esetben, hogy hogyan tudja ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni. Azonban lassan szavaznunk kell, úgyhogy Soltesz urat kérném, hogy zárja le a meghallgatást. Csak néhány szó. Semmi kétségünk nem férhet az ön rátermettségéhez, Ön megmutatta, hogy milyen mély szakértelemmel rendelkezik, milyen jól érti a szembevőszék és az Európai Unió előtt álló kihívásokat is, és remélem, hogy sikerül majd a portugáliai tapasztalatait kamatoztatnia, a portugál számbevőszéknél szerzett tapasztalatait. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a jövőben hogyan tudjuk a számvevőszéket megerősíteni, azért, hogy egy igazi bírósághoz legyen hasonlatos, ahogyan az angol névben az angol megnevezés a Court of Auditors érzékeltetés. is. Nagyon fontosnak tartom megerősíteni az európai számbevőszék szerepét és befolyását, főként azért, hogy ezáltal biztosítsuk, hogy a különböző auditálási jelentésekben megfogalmazott ajánlásokat komolyan vegyék. Köszönöm szépen. So, thank you very much. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy hamarosan találkozunk. És köszönjük a válaszokat, hogyha bármilyen hozzáfűzni valója van. Tessék önni a szó. Én azt mondtam az eredeti felszólalásom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és ezt komolyan mondtam, hogy itt lehetek. Természetesen önök az európai állampolgárok képviselői, önök a saját lelkiismeretükre hallgatva fogják leadni szavazatukat, de azon felül, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, de azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas nagy megtiszteltetés olyan szempontból is, hogy az utolsó felszólalás egy korábbi tagállambeli, igen magas megbizatású személy tette föl nekem az utolsó kérdést. Köszönöm szépen. Most pedig azt szeretném kérni, hogy mindenki menjen el, aki nem szavaz, aki nem asszisztens, nem a KONT szakbizottság titkárságán dolgozik, vagy nem parlamenti képviselő. Most 5 percet adnék, amíg összegyűjtjük a szavazókártyákat, amíg kimennek a azok a személyek, akik nem maradhatnak a teremben. Kérem, hogy mindenki biztosítsa, hogy itt van az, a kártyája.